Újra elkezdjük akkor a munkát. Rendelkezésre állnak a tegnap elfogadott szövegek, illetve a jegyzőkönyvek. Van-e valakinek ellenvetése? Úgy látom, nincs. Akkor ezzel elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet. Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekre térünk most rá. Azerbajdzsán, különösen Rafik Tági ügye, ez az első napi rendi pontunk. Tenok úr kapja meg először a szót, aki a jelentéstevő, illetve ő fogalmazta meg az állásfoglalást. Mr. President. Elnök úr, Rafik Tagi tragikus ügye sajnos szimptomatikus eh, az azerbajdzsáni emberi jogi helyzetet jól ábrázolja. Ezt az OECD és a tanács is kimondta az újságíró által kiadott egy cikket, ami szerint az iszlám értékező ragaszkodása a kormányi rezsimnek demokratikus, demokratikus fejlődés akadályát jelenti. Ezután egy radikális iszlami iszlámista ajatollak fatvát mondott, halálos fatvát mondott ki rá, ezután egy fanatikus hogy meg is szúrta őt, és négy nap később meg is halt. Nem Nemzetközi nyomást gyakoroltak az a rezsimre, de nem foglalkoznak a gyilkossággal, és nem is igen mutatják be a, a nyomozás eredményeit a hatóságok. Az iráni hatóságok ugyanakkor nem ítélték el a fatva kimondását, amely valószínűleg a gyilkossághoz vezetett. Hát, és nem fejezték ki azon igényüket, hogy bíróság elállítsák az elkövetőt talán ki nem késő elindítani egy bűncselekményre vonatkozó vizsgálatot, nyomozást ezzel a halálosettel kapcsolatban, és ha elfogják az elkövetőt, akkor méltányos bűn, bírósági tárgyalás kell indítani. Az iráni hatóságot is fel kell hívni arra, hogy működjenek együtt a nyomozással, és megadjanak minden bizonyítékot, ami rendelkezésükre áll, hogy támogassák ezt a nyomozást. Teherán bizony nem nagyon hallgatja, hogy mit mondunk mi itt ebben a házban persze, az azerbajdzsáni hatóságokat pedig arra hívjuk fel, felmutatunk, hogy a BTK reformja alapján fel kell gyorsítsák a jogi kötelezettségvállalásaikat az emberi jogi bíróság előtt, tehát a Európa Tanács előtt vállalásokat is az emberi jogok és a szólásszabadság erősítése érdekében. Köszönöm szépen, de Kaiser kolléganő következik másfél percre. Kapszót. Köszönöm szépen elnök úr. Egy idézetet olvasnék fel. A legszentebb meg fogja jutalmazni azt, aki az iszlám törvényeinek szabályainak eleget tesz. Senki sem fogja majd megsérteni az iszlám szabályokat, és aki másként cselekszik, azt megbüntetik. A legszentebb az összes vallási árulót meg fogja büntetni, és az összes ajatolla, azok is, akik kimondták a fatvát, azokat mind dicsőítem. November 21-én tette közzé a sejk ezt az idézetet, miután Rafik Tági meghalt. Ő nem az iszlám barátja, ez nem az a fajta iszlám, amelyet támogatunk itt a parlamentben. És hogyha az iráni hatóságokat és a bakói hatóságokat felszólítjuk, hogy az, ezt a fatvát ítéljék el, akkor azt is el kell mondanunk, hogy mi itt az Európai Parlamentben teljes mértékben elutasítjuk, hogy az így módon jellemzett iszlámot, ahogyan az imént idéztem, eh, ez dicsős, dicsőítsék. Mi egy mérsékelt iszlám mellett szállunk síkra, amely a szabadságjogokat tiszteletben tartja. tartja. Lehet, hogy az azerbajdzsáni hatóságoknak nincs közük ehhez a gyilkossághoz, de Szegete Toglu urat mindenképpen meg kell védni, és a biztonságáról gondoskodni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Kázer kolléganőnek most Pont annyi ideig beszélt, hogy most Tavares úrnak is megadhassam a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. November 28-án Rafik Tági író és újságíró egy cikket tett közzé, amelyben Mahmoud Ahmadinejadot bérelta, és a cikk miatt fatvát mondtak ki ellene, felszólítottak a meggyilkolására. Ezt követően leszúrták a szobaforgó szemét, és meg is bele is halt sérüléseibe. Reféknak igaza volt, az iszlám egy olyan vallás, amelyet csak úgy szabad ábrázolni, ahogyan az megfelel a vallási vezetőknek. A perzsa és az iráni társadalmak együttélése sokáig lehetséges volt, most azonban értetetlen, ami történik. 2012-től 2014-ig Irán az ENSZ biztonsági tanácsának ideglenes tagja lesz. Ennél is font, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket a barbár eseteket elítéljük, és nagyon fontos, hogy eljárjunk ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan. Legutóbbi ülésünk alkalmával már elmondtuk, hogy vannak olyan európai társadalmak, amelyek az iráni hatóságoknak támogatást nyújtanak az internetes cenzúrában, vagy abban, hogy cenzúrázzák a demokratikus ellenzéket. Ezen európai vállalatok ellen kell fordulnak annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm. Makovej kollega, egy perc. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Rafik Tadji író és újságíró volt Azerbajdzsánban, bírálta Iránt, és elítélte az azerbajdzsáni elnyomást. 2007 óta halállal fenyegették, amikor Iránban egy fatvát mondtak ki rá, amivel tulajdonképpen a meggyilkolását követelték. November 23-án meg is gyilkolták. Iráni vagy azeri fanatikusok felelősek a gyilkosságért. Az azeri hatóságok vizsgálatot indítottak a bűnügyben, ezt hatékonyan végig is kell vinni, és azok, akik Tajcsi halálát követelték, büntetést kell, hogy kapjanak, el kell, hogy ítéljék őket. Az azeri hatóság együtt kell, hogy működjön, és az iráni klerikárisoknak meg kell tiltani azt, hogy nyilvánosan emberek meggyilkolását követeljék. A gyilkosságért a felelősséget elsősorban Irán kell, hogy viselje. Azerbajdzsán mindent meg kell, hogy tegyen az Azerbajdzsánban élő emberek életének a védelmében, és védeni kell azokat is, akik ellen fatvát mondtak ki, tehát akiket halállal fenyegetnek. Köszönöm szépen, Makovej asszony, Sáke képviselő asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Rafik Tajit meggyilkolták, miután a szólásszabadsággal, egyetemes emberi joggal élt. Folyik a vizsgálat, és nagyon fontos, hogy az azeri hatóságok független, hiteles módon végezzék a nyomozást. Nyilvánvalóan foglalkozunk kell a fatvával, amit kimondtak eh, eh, Tajira a cikkeinek a megjelenése után. Nem ítélték el eléggé a fatvát. A fatvát soha nem lehet legitimálni legitimizálni, mint egyfajta gyilkosságra adott ment, mentelmi jogot. A fatvát sokkal határozottabban és nyilvánosan eh, el kell ítélni, és eh, az eriek nem biztosították Tadzsi biztonságát. Most el kell dönteni az azeri kormánynak, hogy milyen társadalmat akarnak eh, létrehozni. Lehet, hogy egyedi esetnek lehet nevezni ezt a gyilkosságot, de a civil társadalom és az ellenzék, a liberális pártok követelik a teljes kivizsgálást. Elkötelezett kell, hogy vállaljon Azerbajdzsán, mint az Európa Tanács az e, tagja és más nemzetközi szervezetek tagja, és az EU-nak is le kell vonni a következtetést. Fel kell szólítanunk az azeri hatóságokat arra, hogy a nagy igazságosabb eh, társadalom felé lépjenek tovább, eh, és eh, ne működjenek együtt az Iránnal, csak a tekintetben, hogy kivizsgálják az ottani ajatollahok szerepét. Azerbajdzsánra az EU nyomás kell, hogy gyakoroljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sáke asszony. Most pedig a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Tudunk Hohenstein grófnőt először. Köszönöm, elnök úr. Taji tulajdonképpen a szabad média szimbóluma volt Azerbajdzsánban a civil szervezetek most követelik, hogy vizsgálják ki a gyilkosságot. Azerbajdzsán az EU keleti partnerségének a tagja. Ezért felhívást intézek minden, a, ennek a programnak minden részvevő országa felé, hogy hív, szólítsák fel az azeri kormányt a nyomozás hatékony lefolytatására. A Facebookban közzé tettek december 10-én az emberi jogok nemzetközi napján egy felhívást, és én is szerveztem magam Lengyelországban egy eseményt, hogy emlékeztessünk az emberi jogok ilyen szörnyű megsértésére. Nem engedhetjük meg, hogy ne börtönözzék be a gyilkosokat. A civil társadalom azt akarja, hogy Tajé kapja meg a civil társadalom újságíró díját. Köszönöm, Köszönöm szépen, Vigen képviselő. Köszönöm, Vigen képviselő. Köszönöm, Köszönöm, kollégák, hozzá csatlakoztam ehhez az anyaghoz, bár a szocialista pártét jobbnak találtam, mert ez szerintem egy kicsit túl messzire ment ez, amire most beszélünk az állásfoglalásban iránt hat bekezdésben említik, talán másképp kellett volna szerkeszteni ezt. Ugyanakkor az, a régióban való egymástól való függés problématikáját veti fel ez a gyilkosság, amikor Azerbajdzsánról beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk az ország szomszédairól. Mindig kritikusan kell szólnunk az azerbajdzsáni emberjogi helyzet romlásáról, többször beszéltünk erről már ebben a házban, ám támogatnunk kell a hatóságokat, az özeli hatóságokat, a fundamentalista mozgalmak elleni harcukban, amelyek terjednek az országban, és nem könnyű a hatóságoknak ez a harca. Arra azt követelem az hatóságoktól, hogy teljes körű tartsanak, és megadjanak a mi parlamentünknek is erről minden tájékoztatást. Azt is támogatom, hogy meghozzunk minden intézkedést Szemir Szavakovú védelmére, aki lehet, hogy további áldozat, a következő áldozata lesz az iráni papoknak. És Mindezt reméljük, hogy rendezzük, mielőtt Bakuban a következő Euronest találkozó sorra kerül. Köszönöm, Vigenin. Most Verzsia képviselők a egy percben szól. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Rafik Tagi meggyilkolásáról fogok beszélni, és nem is az azerbajdzsáni emberi jogi helyzetről, más helyütt ezt már megtettem. Szeretném sajnálatomat kifejezni afelől, hogy milyen módon választjuk ki a sürgősségi kérdéseket. Az Ashraf táborról szeretnék beszélni. Nagyon-nagyon sok ember tartózkodik eh, továbbra is ebben a táborban, sok gyermek és nő. Nem tudom, hogy eh, a haderő kivonása után milyen védelemmel részesülnek majd a menekültek, mi fog történni ezután. Az iraki rezsém még mindig terroristáknak tekinti a szóban forgó személyeket. Esten asszony védelmet követel ezen emberek számára. A menekültügyi, az ENSZ menekültügyi főbiztoságának még több időre van szükség, hogy döntsön a kérdésben, mi történjen ezekkel a menekültekkel. Ennyiben szeretném hagyni a dolgot, elnök úr, de azt gondolom, hogy a francia kormány játszott itt fontos szerepet. Köszönöm szépen Verzsia asszonynak. A frakciók felszólalásai belül, illetve azok után most Repo kolléga kapszott. Köszönöm szépen. Azerbajdzsánban elég sok gond van az emberi jogokkal. Rafik Taki saját bevallása szerint ateista személy meggyilkolása egy fatva nyomán, azért, mert arról írt, amiben hisz. Nos, ezt követően még nőbb figyelmekkel kísérjük az emberi jogsértéseket Azerbajdzsánban. Azt is látnunk kell, hogy nagyon súlyos bíróság ítéleteket mondanak ki ellenzékiekre, írókra, blog fenntartókra, sokszor nem megfelelő bizonyíték alapján hozza bírósági ítéleteket. 2013-ra az ENSZ BT soros tagja lesz Azerbajdzsán. Nem tudom, egy ilyen ország egyáltalán képviselhet ilyen nemzetközi közösséget egy ilyen magas szintű fórumon, mint az ENSZ BT ezek után. A civil társadalom képviselőnek meghallgatva és aktivistákat meghallgatva lépéseinknek prioritást kell biztosítani az emberi jogok és demokrácia védelmében Azerbajdzsánban. Az EU-nak követelnie kell, hogy azok a bérgyilkosok, akik végeztek Takival, vizsgálattárgyai legyenek, és bocsássák szabadon a politikai jogok, foglyokat Azerbajdzsánban. Köszönjük szépen Repo kollégának, most pedig a Catch the Eye jön, az az spontán felszólalások sora. A Korhola asszony kapja meg a szót. Miért? demokrácián tila. Köszönöm. Van elég aggódni valónk a demokrácia helyzetét illetően Azerbajdzsánban. Újságírókat és másokat is megöltek már. A kormányokat bírálók, az irányi kormány bírálókat veszély fenyegeti nem érvényesülnek azok az értékek, amelyeket az Európai Unió fontosnak tart büntetlenséget élveznek azok, akik ezeket a bűncselekményeket elkövetik, és úgy tűnik most is ez a helyzet. A gyilkosságokat nem igen tárja fölnyomozás. Rafik Taki esete egy újabb példája ennek a sorozatnak. Arra van szükség, hogy garantáljuk, biztosítsuk a véleménynyilvánítás szabadságot, a szólásszabadságot, és érjük el ezt ezekben az országokban, ahol ezeket a rendszerszerűen elnyomják a lakosságot. Rendkívül fontos, hogy kézekerítsék a gyilkosokat, de még ennél is fontosabb, hogy a szabadság helyen ezekben az országokban. Köszönjük szépen Korhola kolléganőnek, Kretszú kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném sajnálatot kifejezni afelől, hogy Rafik Tági újságírót meggyilkolták, a legélesebben elítélem ezt a gyilkosságot. Ez jól mutatja, hogy hová vezet a vallási szélsőségesség, főként ami az emberi jogokat és az emberi élethez, az élethez való jogot illeti. Nagyon nagy kérdéseket vet fel az ügy az azerbajdzsáni emberi jogi helyzettel kapcsolatosan. Annál is aggasztóbb a dolog, mert Azerbajdzsán az Európa Tanács tagja, a keleti partnerség tagja, és aktívan részt vesz az európai szomszédsági politika kialakításában, és Mindezek ellenére azonban Azerbajdzsánnak nem sikerült komolyan menni vállalásait, ami a média szabadságát, a sajtószabadságot illeti, valamint az alapjogok védelmét. Szeretném felszólítani az azeri hatóságokat, hogy mielőbb végezzenek vizsgálatot objektív módon, és tisztázzák eh, a gyilkosság ügyét. Fontos, hogy a büntetlenség véget érjen, hiszen ezek a tettesek eh, vallási meggyőződéseik alapján gyilkolnak. Az Európai Bizottságot és az e- más európai intézményeket arra szeretném felszólítani, hogy tegyenek előrelépéseket az Azerbajdzsánnal való együttműködésben, hogy jobban lehessen az emberi jogokat érvényesíteni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Nikolaj kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit végén kollega mondott, eh, valóban fel kell hívnunk a figyelmet eh, arra, ami történt, és sütösségi témaként kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Annak kapcsán, ami Azerbajdzsánban történt, egy fontos különbségtételt kell tennünk. Az ilyen bűncselekmények kapcsán nincsenek határok. Itt minden európai tagállam fel kell, hogy lépjen az ilyen bűncselekmények megakadályozása érdekében. Kegyetlen az, ami történt de nem szabad csak eh, Azerbajdzsán pellengére állítani ezen gyilkosság kapcsán. Követelnünk kell, hogy az azeri hatóságok lépjenek fel, hogy gyorsan és hatékonyan folytassák le a eh, nyomozást ugyanis eh, meg kell keresni, meg kell találni a bűnösöket, és bíróság elé kell állítani, ez az egyetlen elrettentés, ami hathat. Köszönöm szépen, Végezetül Paská kollega utolsóként azt spontán hozzászólások körében. Köszönöm szépen, elnök úr! Azerbajdzsán az Európai Unió barátja, és megpróbálja demokratizálni az ország berendezkedését. Az iszlám hatás, a szomszédos Iránból érkező hatás nagyon intenzív. Ezt tanúsítja, ezt bizonyítja a Rafik tagi eh, meggyilkolása is. Az Európai Uniónak eh, aktívabban kell fellépnie, meg kell győznie az azeri lakosságot eh, arról, hogy milyen értékeket lenne jó képviselnie és el kell ítélni az azeri kormánynak is ezt a gyilkosságot. Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy meggyőzzük az azeri kormányt eh, arról, hogy működjön együtt az Európai Unióval. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paska eh, kollega, lezárjuk a KCDI-t, és végül Almunia biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, a demokrácia, az emberi jogok helyzete továbbra is aggályos. Az Európai Unió aggályosan figyeli az, ami Azerbajdzsánban történik. Az elmúlt néhány évben azt figyeltük meg, hogy egyre több a korlátozás ezen a területen. Az elmúlt hónapokban pedig több súlyos cselekményt követtek el a hatóságok az utcai tüntetőkkel szemben, illetve az arab tavasz forradalmi által inspirált felé inspirált tüntetések ellen felléptek olyan módon, ami nagyon sajnálatos. A civil eh, társadalom eh, és a szólásszabadság, eh, a véleményszabadság helyzete romlik, a sajtó szabadságát is korlátozzák. Közelmúltban több újságírót zaklattak, vagy ítéltek el, vagy akár fizikai támadások is érték őket. Ebben a kontextusban különösen elszomorít minket Rakif Taji halála november 23-án az így szabadság, biztonság, valamint emberi eh, jog és demokrácia albizottság, eh, valamint az EU Azerbajdzsán együttműködési tanács utolsó ülésén felhívtuk a, az azeri hatóságokat arra, hogy eh, pártatlan, alapos nyomozást folytassanak le, és az elkövetőket állítsák bíróság elé. Tisztelt képviselők! megvan a felelősségünk, hogy megfogalmazunk egy üzenetet arról, mennyire fontos eh, a jogállamiság tiszteletben tartása, az emberi jogok tiszteletben tartása. Ez Azerbajdzsán szülődő kapcsolataink alapja is. Az EU és Azerbajdzsán kapcsolatainak fejlesztésekor figyelembe fogjuk venni, hogy ezek az értékek mennyire eh, tükröződnek majd az azeri politikában. Eston eh, főképviselő múlt hónapban Bakuban látogatott, és azt is kihangsúlyozta ezen értékek fontosságát. A Varsói Keleti Partnerségi Csúcs találkozón elfogadtak egy közös nyilatkozatot, amely azt, minden azt elfogadó elkötelezte magát a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető szabadságjogok, az emberi jogok tiszteletben tartása eh, mellett. És az Európai Parlament mindig is eh, hangoztatni fogja az Erbajdzsán felé is a, ezen értékek fontosságát. Köszönöm. Köszönjük, köszönjük szépen Almunia biztos úrnak. A következő állásfoglalás indítványt nyújtották be. Az ECR, az SND, azaz a szocialisták frakciója, a néppárt és az